ladies and gentlemen, good morning. Um, I would propose to start immediately with the, work. And Jó reggelt kívánok, el is kezdjük az, idő, az ülést azonnal. 9. pont a napirenden eszmecsere dokumentum nélkül az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új megközelítésről szóló soron következő saját kezdeményezésű jelentésről. A demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett tevékenység értekelése lenne. A raportőrünk itt van előttünk, a néppárti frakcióból érkezett. 2013 óta a titkárság felvette a munkáját július 1 és bízunk benne, hogy eh, a két éves tevékenységet át tudjuk tekinteni, legalábbis addig időszakra szólóan, amíg a plenáris elé nem kerül. 119 kezdeményezése volt ennek az intézménynek. Tunézia, Egyiptom és Szíria álltak a központban, és a keleti régióból is három országra koncentrálódott. A műveletek is leginkább a szomszédságra koncentráltak. A hibrid költségvetési struktúrán belül kerülnek kiutalásra források, mint a tagállamok hozzájárulásai. Reméljük, hogy nagyon nagy hozzáadott értéke lesz ennek az alapnak, és Grebs képviselő, elnézést kérek a kiejtését, lesz a felelős minden esetre, aki a, az intézmény tevékenységének az értékelését fogja papírra vetni. A frakcióknak egyébként árnyékjelentéstevőket kell jelölnie, nem mindenki tette ezt meg, úgyhogy szeretném kérni, hogy vegyék föl a kapcsolatot a titkársággal, és nevezzék meg az aktívan ezen az dosszén dolgozó munkatársaikat. abban maradtunk, hogy ma reggel egy találkozót szervezünk meg, hogy az elmúlt időszakra vonatkozóan meghallgassuk a tevékenységről a beszámolót, illetve a Demokráciát Európai Alapítvány tevékenységéről. Egy kis videó filmmel fogunk kezdeni, ezzel indítjuk a mai vitát, reméljük, hogy ez a videós üzenet már működik is.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 in the next phase of its work. Thank you. So <coughs> no, I have the pleasure to welcome. Örömömre szolgál, hogy Nikola Ruzsit itt köszönhetem, az Európai Demokráciért Partnerség vezetőjét és a, az Európai Demokráciáért Hálózat vezetőjét. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy szakértőként mutattak be, bár inkább részevőnek tartom magam. Richardot követően felszólalni nagyon nehéz beszélni, mert amit elmondott, azzal teljes mértékben egyetértek, úgyhogy inkább csak kiegészítem azt, amit ő már nagyon pontosan megfogalmazott. Számomra egy olyan szervezetnek a értékét, munkáját értékelni, ami még csak ilyen rövid ideje működik, igen nehéz, de nagyon értékes munkát végeztünk. Azt hiszem, hogy mutatókra kell támaszkodnunk, ezeket a jelenség, ezeket a jelentésben is lehet ö, olvasni, ezekre alapozzuk az értékelést. Számos ország támogatja pénzügyileg a szervezetet, és a vitáknak a száma, illetve minősége, amelyekre egyébként itt Brüsszelben került sor, is nagyon jól jellemzi az alapítvány munkáját. Úgyhogy mindenképpen van ebben az értelemben is hozzáadott értéke a létrejöttének, ami a támogatásokat illeti. Azt látjuk, hogy koherens eszköztárral tudjuk támogatni a, a fellépőket, például, hogyha valahol válságot kell megoldani, valahol jogszabályokat sértenek, ezt, ezeket tudjuk támogatni, új szereplők léptek be a képbe, és ezeknek a támogatása is a fókuszunkba került, és erre igen nagy szükség is van. A földrajzi kiegyensúlyozottság tekintetében azt látjuk, hogy ez figyelembevételre kerül, ahogy Richard is elmondta, a válság fellépéseknél, a különböző intézkedések kapcsán nagy támogatásra van szükség, nyilván a stratégiai célkütőzésekkel összhangban. A csapatnak a minőségét, illetően mindannyian egyetértünk, hogy ez is egy nagyon fontos tényező. Nagyon nagy a sokszínűség, nagyon sokféle tapasztalat érkezik, erre is kell tudnunk támaszkodnunk. És a folyamat, ami elindult az alapítványjal, az valóban a célcsoportra irányul, arra koncentrálódik. Voltak olyan kezdeményezések is máshonnan, hogy ezeket folyassuk össze, valami koherenset hozzunk össze, és hát ez kihívást jelentett, nehézséget, de végül is sikerült. A pozitív elemekből még kiemelném azt, hogy nem csak a tagállamok, a kormányok felé és mások felé nyitott láttunk, hanem a nemzetközi intézmények felé, a gyakorlatban dolgozó civil szervezetek felé is, és megszerveztünk közös olyan értekezeteket is, ahol még inkább ismerté tesszük az Európai Demokráciáért Alapítványt. Úgyhogy itt mindenképpen vezető szerepet is kell vállalnunk, hiszen nagyon fontos, hogy mi az, amit talál, tanulhatunk az tapasztalatainkból, illetve a többi szereplőtől, többi országtól, és hogy hogyan lehet mindebből szinergiákat kovácsolni. A kihívásokra térnék át. Ahogyan elmondtam, egy évet zárhatunk le, továbbra is a mandátumunkra koncentrálunk, keresük a szinergiákat a többi kiegészítő szereplőkkel, ezek a legnagyobb kihívások. Azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy mi az, amit sikerült elérni. Richard emlegette itt a kritikus tömeg elérését. Szerintem az is nagyon nagy kérdés, hogy hogyan tovább hogyan kövessük nyoman a munkánkat, de tényleg hogyan tovább szükség van az új arcokra, az új szereplőkre, de ezeknek fenntartató módon kell majd működniük. Ezért mondtam én a krízis támogatást, a jogsértések elleni fellépés támogatását, mert nagyon fontos fenntartani ezeknek a szereplőknek a fennmaradását. Ezt kell támogatnunk. És ezt eddig is támogattuk, de ezt fent kell tartani, és ez kihívás. Ami a földrajzi lefedettséget illeti, Mindenképpen továbbra is a szomszédságunkra kell koncentrálnunk, és ez az EU-s stratégiával is összecsengő célkitűzés, és az, hogy menjünk-e tovább, tegnap hallottam pár dolgot erről, ez a progresszív evolúció, ez egy nagyon érdekes felvetés, támogatandó, és aztán a, az EU-s pilot országaival együttműködni is lényeges lenne, ahol szorosabbra lehetne fűzni az össze az együttműködés, de ez még mind olyan nyitott kérdés, amire nincs válaszunk. Az ismeretek megosztásának kérdése. Nyilván az alapítvány a szervezet, amely támogató nyújt, munkát nyújt, ez, ez nagyon lényeges elem, főleg ha arról van szó, hogy hogyan lehet támogatást nyújtani, mik a támogatási mechanizmusok, milyen struktúrán belül működik, milyen szerepet játszik ezeknek a támogatásoknak az eljuttatásában. Ültessük le azokat, akiknek tapasztalataik vannak etéren, hogy gyakorlatilag a Brüsszelben dolgozó tagokat is az asztalhoz ültetve osszuk meg egymás között, amit, amit tudunk. Az is fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk a döntéshozókat, a politikusokat, a szakértőket, azokat, akik a gyakorlatban tevékenykednek. Ezeket mind mindegy asztalhoz kellene ültetni. Na most a párbeszéd magáról, a, a politikáról, a különböző szak, szakterületekről, hát van, van, amikor leveszik a vállunkról itt a nagy döntéseket, és nem nekünk kell dönteni. Ö, igazából az, hogy van egy olyan szereplő, amely ezt menedzserként kvázi átvette, ez jó, ö, de Mozertan részeként a sok kis apró elemet azért össze kell fűzni egy nagyjá. Tehát egy szakértőre van szükség, aki akár a kisebb projekteket is összefésüli. A policy dialogue tekintetében azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is együttműködjünk az alapítvány segítségével, és ezt egyfajta struktúrált mechanizmussá fejlesszük tovább. Azt gondolom, hogy ezekről az elemekről már elindult a párbeszéd, és ezt fent is kell tartani, folytatni kell. A koordinációt a többi támogató eszközzel, kormányzati, nem kormányzati szintűeket is említette Richard. Ez is elég nagy kihívást jelent, mert hogyha tényleg el akarjuk érni a kritikus tömeget, kellenek nyomon követő mechanizmusok, amelyek elindulnak, akkor nyilván más ö, támogató struktúrákat is meg kell haj, hallgatni, és nyilván a duplikációkat, a párhuzamosságokat elkerülve kell a legjobb utat választanunk. Nyilván meg kell hallgatni a különböző véleményeket, de nem én vagyok az, aki itt osztályoz és döntést hoz. A jelentés is azt gondolom, hogy egy olyan elem, ami talán a civil szervezetek számára nem teljesen egyértelmű, mert ez az alapítvány egy kicsit hibrid mechanizmusként pozícionálta magát, és a kérdés az, hogy ez most egy új eleme, és hogy kihez sorolható, ezt is el kell dönteni, de mindenképpen egy olyan mechanizmusról van szó, amelyel a jövőben együtt fogunk dolgozni, és amire számítani kell. Most a, neki a szó, tisztelt képviselők, a raportőrrel kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy civil szervezetek képviselői is itt vannak velünk a teremben. Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat képviselői is jelen vannak, és már ez elég jól igazolja azt is, hogy az EFD, az alapítvány az elmúlt években végzett munkája azért nagy figyelmet keltett az EU intézmények körében is, és láttuk, hogy az elmúlt két évben milyen eredményes volt az EFD működése. Nos, két év nem túl hosszú idő, hogyha létrejön egy ilyen új intézmény ennek az életében, ez egy viszonylag rövid idő, ki kellett alakítani az administratív struktúráit az alapítványnak, és a tagállambeli adományozóktól, valamint az Európai Gazdasági Térség különböző szervezeteitől is be kellett gyűjteni az adományokat, a forrásokat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a, az EFD létrehozására vonatkozó javaslat a lengyel elnökség idején született meg. A De Kaiser jelentés előzte ezt meg. De Kaiser asszony nagyon aktív eh, tagja volt a SZEDE albizottságnak, és írt egy jelentést a demokratizálódásról. Tulajdonképpen ezzel indult ez a folyamat, és ez, ennek a hátterében az arab tavasz eseményei álltak. A demokráciák, a demokratizálódás támogatása azt megelőzően nem volt különösebben hatékony. És ezért egyszerűen le kellett vonnunk azt a következtetést, hogy azok a stabil rezsimek, amelyeket támogattunk, igazából nem tettek eleget, amikor erre szükség lett volna az emberi jogok védelméért viszont segítettek abban, hogy kicsit kordában tartsuk a masszív migrációt. De a civil társadalom fejlődését, a demokratizálódást igazából nem tudtuk segíteni. A De Kaiser jelentés volt az, amelynek kapcsán először felvetődött az, hogy hozunk létre egy ilyen európai demokráciáért alapot vagy alapítványt, feltettük magunknak a kérdést, hogy végül is ez hova vezet majd. És itt, illetve a SZEDE szakbizottságban történt 2011. júniusában, hogy Stanowski, lengyel külügyminiszter ismertette az első tervezet, az EFD hogyan működne majd. Ezeket az első lépéseket hamarosan további intézkedések követték, és létrejött az EFD. Én, mint jelentéstevő, értékeltem az alapítvány két éves tevékenységét de a jövőbe is szeretnék tekinteni, és arról is szeretnék szólni, hogy várhatóan mit történik majd a jövőben. Emellett kidolgoztam néhány ajánlást is az alapítvány jövőbeni munkájára vonatkozóan. És azért is különösen örülök annak, hogy most itt találkozunk azoknak az NGO-knak a képviselőivel, akik az emberi jogok védelmével, a demokratikus standardok erősítésével foglalkoznak, és emellett itt vannak európai parlamenti képviselők természetesen, és más EU-s intézmények is képviseltetik magukat ezen a mostani eszmecserén. Nagyon fontos, hogy a legkülönbözőbb szereplőkkel folyjon konzultáció. Tegnap fontos döntések is születtek, arról, hogy az EFD mandátumát 2015 utára is kiterjesztik. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az alapítványnak milyen feladatai és kötelezettségei vannak. Ezekről a 2012 márciusi ajánlások is szólnak, illetve a bizottság anyaga. Meg vagyok győződve arról, hogy a civil szervezetek számára rendkívül fontos lesz a jövőben, hogy ha az alapítvány zöggenőmentesen működik, és támogatni tudja őket. Itt helyi és világ méretű működést felmutató civil szervezeteket is találunk a támogatottak körében a fontos az, hogy az érintett civil szervezet, ami az alapszabályunkkal összhangban működjön. A keleti partnerségi országokkal együttműködő EU delegációk, illetve a mediterrán e, térség országaival együttműködő delegációink nagyon fontos információforrást jelentenek e, számunkra ezek alapozzák meg a döntéseinket, illetve az alapítvány megfelelő működését. És így tudjuk a lehető legjobban felhasználni a költségvetésünkben rendelkezésre álló pénzeket. Elég kevés adományozóval rendelkeztünk eddig, tehát kevés pénzügyi támogatást kaptunk, és úgy gondolom, hogy ha együttműködünk a civil szervezetekkel, ennek az együttműködésnek a pozitív hatása talán arra bátorítja majd a tagáramokat, hogy kicsit több pénzt adjanak, ígérjenek nekünk, növeljék majd a mm, demokrácia alapítvány jövőbeni tám, tevékenységének a nyújtott pénzügyi támogatást. Természetesen azt is látjuk, hogy a partnereink, a civil szervezetek már régebb óta együttműködnek helyi más szervezetekkel, szereplőkkel, mint mi, hiszen mi csak két éve tevékenykedünk, és így elég kevés ismerettel rendelkezünk. Most még abban a stádiumban vagyunk, hogy gyűjtjük a tapasztalatokat, az ismereteket, és ezért nagyon fontos, hogy a partnereink információit is megismerjük, és a legjobb gyakorlatokat, e, így talán el tudjuk kerülni azt, hogy hibákat kövessünk el, ami azért néha óhatatlanul bekövetkezik a mindennapi munka során. Az EFD kis civil szervezeteknek is e, azért e, jelentős segítséget tud nyújtani helyben működő NGO-knak is, hiszen az ilyen kis helyi civilek számára elég nehéz pénzügyi támogatáshoz hozzájutni, és az ilyen kis NGO-k időnként csak nagyon nehezen tudnak reagálni, akár válságos helyzetekre, Sokszor a civil szervezeteknek áthidaló finanszírozása is szükség van, hogy projekt elindulhasson, vagy a projekt első szakaszában, és itt lehet nagyon fontos szerepe az EFD-nek. Az EFD által nyújtott pénzügyi támogatás kezelése tulajdonképpen egyszerűbb és könnyebb folyamat, mint hogyha az EU költségvetésből érkeznék közvel, vagy folyosítanának közvetlen támogatást civileknek. Az EU és a tagállamok tehát létrehozták az EFD-t, és most nagyon fontos lenne, ha önöktől, és tisztelt civil szervezetektől meghallanánk azt, hogy a megítélésük szerint jó-e a szabályozás megfelelő-e az demokráciáért alapítvány működése, és hogyan ítélik meg a civilek és az alapítvány együttműködését az úgynevezett politikailag nehéz országokban vagy területeken. Hol látnak további lehetőségeket? például Ukrajnában az Euromajdan válság kapcsán nagyon örömmel vették a mi támogatásunkat. Számos civil szervezet pozitívan értékelte a mi válság idején betöltött szerepünket. Remélem, hogy amit majd ma hallok önöktől, az információkat, amit önöktől megkapok a mai eszmecsere során, ezt jól be tudom majd építeni a munkámba, és be tudom, bele tudom foglalni a jelentésembe. És remélem, hogy sikerül majd nagyon jól együttműködni az árnyék előadókkal, és így együtt olyan jelentést tudunk elkészíteni, amely majd a megfelelő, remélhetőleg nagyon széles körű támogatást meg fogja kapni a parlamentben. A két éves munka, az EFD két éves munkájának összefoglalását majd egy prezentáció keretében Pombjanoszki úr fogja bemutatni az AFET bizottságban. Ezen prezentáció során Eh, elmondjuk, hogy eh, mit várunk az EFD-től, milyen eredményekre számítunk, és azt is el fogjuk mondani, hogy szerintünk hogyan kellene a leghatékonyabban eh, elkölteni az alapítvány rendelkezésre álló pénzeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes ismertetőt. Bizonyos vagyok abban, hogy az ön kezében nagyon jó helyen lesz ez a jelentés, és széles többséggel fogjuk majd ezt elfogadni. Köszönöm tehát a munkáját. Most láttam, hogy Pomjanovszki úr megérkezett. Ön a vezérigazgatója az EED-nek, azonnal meg is tudom adni önnek a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Elnök asszony, örülök, hogy újra itt lehetek, és hogy kérdéseikre válaszoljak, ha vannak kérdéseik. Hogy kezdjem azzal, hogy elég hektikus időket éltünk meg az első másfél éve alatt a demokrácia életében. A titkárság elsősorban arra koncentrált, hogy egyértelmű üzenetet fogalmazzon meg, azzal van kapcsolatosan mi az alapítvány és mi nem, hogy valóban pénzeket bocsát-e rendelkezésre, és egy sor feedbacket is adott, visszajelzést is adott, visszacsatolást adott a brüsszeli szakpolitikának az alakításához leginkább a partnerek vonatkozásában, az aktivisták vonatkozásában, akik első kézből tudtak információval szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy mi zajlik az országaikban. Ukrajna vonatkozásában külön fontos volt, Azerbajdzsán, Egyiptom, Líbia és Szíria is ugyanilyen ország, ahonnan ezek a visszajelzések nagyon sokszor a diplomáciai értesülések előtt érkeztek nagyon speciális helyzetekre vonatkozóan. És ez az alulról építkező információ áramlás tulajdonképpen egy melléktermékeként is értelmezhető ennek az alapítványnak. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos hozzájárulásként kell értelmeznünk mindenképpen kiemeli az alapítvány fontosságot. A legfontosabb mandátum, a mandátum kérdése annak az elemzése. Egy platformot biztosít a tagállamoknak és az intézményeknek, egy fórumot, ahol az demokráciáról, az emberi jogokról lehet tárgyalni. A vezetőség nyilván ezeket a visszajelzéseket megtárgyalja, a projekteket értékeli, és ez nagyon fontos alkalmat biztosít azoknak, akik az EU-s szakbizottságokban is tagok, ahol a stratégiákat és a szakpolitikákat alakítják. Mert első kézből értesülhetnek az alapítvány munkájáról, illetve tapasztalatairól, úgyhogy itt mindenképpen szinergiákat látok, és mindenképpen platformot kell biztosítani, az intézmények, az Európai Parlament, a Bizottság és a külügyi szolgálat között, valamint az alapítvány között. Erre is szeretném felhívni a figyelmüket, a jövőben koncentráljanak erre is. Köszönöm szépen ezt a rövid, tömör, de rendkívül érthető beszámolót. A hozzászóló Kristen szerepel Pavel Démes Thank you very much, uh, Madam oh, Chair. Eh, excuse me, uh, just one more. Yeah. Eine Sache. Ich... Csak egy dolog. Sajnálatos módon elfelejtettem, a frakciók más tagjait fel kéne arra, hogy hozzászóljanak, akkor úgy járjunk el, kérem, hogy Demes úr beszél, aztán következnek a frakciók hozzászólói, és aztán folytatjuk majd a szakértőkkel elnézést. Ezt figyelmen kívül hagytam. Először önnek adom meg a szót, aztán önnek képviselőasszony. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint a végrehajtó bizottság tagja, amelynek egyébként hét tagja van, Szeretnék reagálni egy pár olyan felvetésre, amelyet a szakértőktől is hallottam, illetve a raportőrtől. Igazából kiegészíteném azt, amit Pomjavoszki úr elmondott. Nagyon, ebben a nagyon rövid időben az alapítvány egy olyan entitásként lépett fel, amelyben segíteni tudja az Európai Unió szomszédság politikáját. Ez bebizonyosodott. Egyetértek azzal, hogy tényleg növelni kell a kritikus tömeget, és a társadalmi mozgalmakat bele kell vezetni a mainstream megmozdulásokba, a köztudatba, különösen azokban az országokban, ahol egyre kisebb a tere a demokratikus fellépési lehetőségnek. Aztán azt is nagyon lényeges elemnek tartom, hogy a biztonsági aspektusokat és az erről szóló vitát a demokrácia segítésével fésüljük össze. A földrajzi kiegyensúlyozottság is mindig ott van a fejünkben, amikor a projekteket értékeljük, a komplementaritás a többi szereplővel, amire rámutattak itt a szakértők, azt hiszem, hogy ezt mindig figyelembe vesszük. A tegnapi vita arra is rávilágított, hogy óriási szükség van az Európai Parlament tagjaira, képviselőire arra, hogy itt belépjenek a a folyamatba, a tárgyalásokba, mert hogyha ott jelen vannak, akkor látják, hogy mennyire feltüzett viták folynak. Nagyon sok politikai megfontoláson kell magunkat átrágnunk, és azt gondolom, hogy tegnap a parlamenti képviselők is nagyon fontos felszólalásokat tettek, nagyon fontos megjegyzéseket, észrevételeket fogalmaztak meg. Nem csak a az északi és a keleti partnerségről van itt szó, illetve szomszédokról, hanem ezen kívülre is tekintenünk kell. Egy újfajta vezető szerepre is szükség van. A legutóbbi napokban nyilván nagyok a kihívások, a keleti partnerség Rigában fog tartani hamarosan csúcstalálkozót, találkozót, tehát az európai intézmények tulajdonképpen partnernek tekintenek bennünket. Ugyanaz a célunk az európai szomszédságot illetően, úgyhogy bízom benne, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm a beszámolóját. Bizonyos vagyok benne, hogy a partnerségi munka nagyon sok sikerrel folytatódik majd Két hozzászólunk van még. El kell mondanom, hogy az elnöki tisztséget azonnal le kell majd adnom, át kell adnom kollégámnak, mivel jó magamnak sürgősen szavaznia kell egy másik szakbizottságban. Ha asszony kap, kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is megragadni az alkalmat, és hozzászólnék ahhoz, hogy az ED és a mi albizottságunk a következő fél évben hogyan tud hozzájárulni a Euronest parlamenti közgyűlésének a munkájához, aminek én leszek majd az elnöke. Fontos, és az keleti partnerség egyik fontos eleme az, hogy új megközelítést alakítsunk ki, a demokráci, demokratizálódás segítsége terén, hiszen hat ország partnerországból ötben van úgynevezett befagyott konfliktus, amely és mindegyiknek részese Oroszország, ezért a keleti szomszédságunkban különös jelentősége van a demokráciáért folytatott küzdelemnek. De ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy ezt a küzdelmet helytelenül sokszor azzal azonosítják, hogy rendszerváltozást akarunk, vádaskodunk, és sajnos egyre több országban, ahol civil szervezeteket pénzügyileg támogatunk, külföldi ügynököknek állítják be az ilyen civileket. Ezért fontos valóban, ezért van nagy szükség egy új megközelítésre. Az ED képviselői elmondták, hogy az ED, az alapítvány egy platform, elsősorban a tagállamok számára, hogy megvitassák a demokrácia erősítésével összefüggő kérdéseket. Nagyon jó gondolatnak tartom azt, hogy ebben az új helyzetben, ami tele van kihívással, nagyon nagy szükség van arra, hogy az EU intézményei más nemzetközi szervezetekkel, mint például az Európa tanácssal, az ICODIR-ral, és az ensz is természetesen együttműködjenek, hiszen az ENSZ is nagyon fontos nemzetközi szereplő ezen a területen. Az LD mit tehetne még? Honnan, hogyan tudná jobban erősíteni, bátorítani az együttműködést az EU-s intézmények, tagállamok, illetve a nemzetközi szervezetek között. Szerintem a kettős mérce problémájával is szembesülünk sokszor. Hadd legyek nagyon őszinte. Ott van például Belarus, a keleti partnerségi országok közül. A parlament nagyon szigorú Belarusban, eh, az Európai Parlament szigorúan ítéli meg Beloruszt, hiszen eh, a békés tüntetéseket eh, elfolytják, és de emlékeztetek más példát, Azerbajdzsán is keleti partnerségi ország. Hogyan járjunk el arányosságra? Szükség van, ezt jó meg kell érezni, rá kell érezni, hogy Azerbajdzsánnak és Belarusnak milyen szigorúsággal lépjünk fel, hogyan ítéljük el az, ami ezekben az országokban történik. Persze most én a parlament munkáról beszélek, a kormányok is végzik a saját munkájukat. A következő hónapokban a külügyi szolgálatnak is foglalkozni kell azzal, hogy hogyan tudják átalakítani a keleti partnerországokhoz fűződő kapcsolataikat, és itt az alapítványnak fontos szerepe lehet. A Euronest parlamenti közgyűlés tulajdonképpen egy civil fórum. Hogyan tudjuk biztosítani ebben a hat partnerországban a civil fórum segítségével a civil szervezetek függetlenségét? Ebben az EED talán játszhatna nagyobb szerepet. Köszönöm szépen. Poszt asszony. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék feltenni. Hogyan ítéli meg az alap a nacionalista vagy rasszista tendenciákat, hiszen ez a demokrácia legnagyobb ellenség az ilyenfajta tendenciák. És aztán láthatjuk, hogy mind a nacionalizmus, mind pedig a rasszizmus erőteljes előnyomulásban van, nagyon megerősödik a világ számos régiójában. Hogyan lehet ezen térségekben a demokratizálódási folyamatot előreven, előrevinni, vagy egy speciális kiegészítő eszközre van szükség esetleg esetekben az es, ezekben az esetekben. Aztán egy kérdés. hogyan dolgoznak azon, hogy az igazságszolgáltatást erősítsék, az ügyvédeket támogassák, segítsék. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos lépés az igazságszolgáltatási rendszer erősítése a demokrácia előmozdítás érdekében. Köszönöm. Dziękuję bardzo pani poseł. E, teraz e, widzę zgłoszenie pan poseł Butikofer. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, mondja Bütikófer úr. Három rövid megjegyzésem volna. Először is. Az alapítvány tulajdonképpen azt a politikát tartotta fenn, hogy regionális egyensúlyra törekedjen a keleti és a déli partnerség között. Én nagyon támogatom azt, hogy ennek a csapás iránynak a mentén haladjunk tovább. Azt azért ki kell azonban mondani, hogy kevésbé marad hiteles, hogy fenntartsuk ezt a fajta politikát, ha néhány tagállam, főleg a déliekre gondolok, amelyeknek külön érdeke fűződik a déli partnerségen való dolgán, politikán, nem hajlandó az alapítvány pénzügyi támogatásában részt venni. Szerintem nagyon világosan kellene fogalmaznunk itt a parlamenten belül. Rá kell erre mutatni, mert annak nincs értelme, hogy ezt egyszerűen csak a szőnyeg alá sopörjük. Második megjegyzésem. Elhangzott, hogy tegnap döntés született arról, hogy az alapítványnak a jövőbeli munkáját kiterjeszteni kívánják. Azt mondanám erre, hogy nagyon óvatosan tegyék ezt, mert az alapítvány nem kéne, hogy globális szinten tevékeny, tevékenykedjen. A következő évben, tehát csak 2015-re utalok itt, egy limitált hatállyal fog tudni dolgozni pénzügyi értelemben, tehát egy korlátozott mértékben, és olyan projekteket fog felkarolni, amelyek gyakorlatilag a szomszédok szomszédjainak a projektjei. Tehát nagyon világosan fenn kellene tartani az egy exkluzív politikát, de nyilvánosan várható legyen, látható legyen az, hogy mi az, amit vállalunk, és mi az, amit nem vagyunk hajlandóak támogatni. Harmadik dolog pedig szerintem lennének lehetőségek arra, hogy több projektet és több országot támogassunk azok közül, akik már egyébként is bent ülnek a hajóban. Algériára gondolok. Hogyha jól emlékszem a számokra, egy vagy két projektről van szó összesen. Nyilván az igazgató, főigazgató ezt úgyis meg fogja nézni, és meg fogja vizsgálni. Izraelre utalva, azt mondom, hogy Palesztinával kapcsolatban van már támogatás, de itt is az arab kisebbségeket illetően, a beduidokra gondolok itt Izraelben, eh, is koncentrálnunk kéne, őket se hagyjuk ki. Elnök, köszönjük szépen, Bütikofer úr. Következő felszólalónk Borisova asszony, külügyi szolgálattól. Köszönöm szépen, elnök úr. Abszolút osztom ezt a pozitív értékelést, amit hallottunk az alapítványra vonatkozóan. Örülök, és hát eh, Gips úr, aki a visszhangunk <laughs> gyakorlatilag, is elmondta, hogy eh, nagy az egyetértés az összes EU-s intézmény között, a tekintetben, hogy működjünk együtt, és gondolok itt a parlamentre, de utalhatok az Európai Külügyi Szolgálatra, vagy a bizottságra is. Az, hogy mennyire hasznos ez az alapítvány, amely a demokráciát támogatja, illetve a demokra, demokrácia párti kezdeményezéseket, mozgalmakat. Nagyon fontos, hogy ezeket támogatjuk, hiszen itt bloggereket, NGO-kat, alulról építkező civil szervezeteket tudunk támogatni. Az egyéves működése alatt az alapítvány megmutatta, hogy a munkája tulajdonképpen a meglévő EU-s intézkedésekkel és eszközökkel együttműködésben tudja kifejteni a hatását, és amit a lehetséges duplikációkról tehát a duplikációkra vonatkozóan azt mondom, hogy ezeket tulajdonképpen már megszüntettünk, sokkal inkább a szinergiákra támaszkodunk és koncentrálunk és nyilván ezeknek a keresése nagyon fontos az együttműködés kontextusában. Márciusban, 2012 márciusában a parlament koordináció és kooperáció címszava alatt kérte fel a külügyi szolgálatot arra, hogy működjön együtt a Demokráciért Európai Alapítványjal. Elmondhatom, hogy ez már működésbe lépett, megvan. Volt egy eszmecsere az alapítványi képviselőkkel, annak megítéléséről, illetve arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja kifejteni a munkáját. Azerbajdzsán és Egyiptom volt a példa, amelyen megnéztük, hogy mekkora szükség van erre, a támogatásra, hiszen ott a civil szervezeteknek a, az élettere nagyon kevés, és nyilván tudatában vagyunk annak is, hogy a pénzügyi támogatásra mekkora szükség van. A meglévő együttműködés, és ezzel is hangzott korábban, a külügyi szolgálat és a delegációk között, valamint a, demo, a Demokrácia Európai Alapítvány között nyilván helyi szinten, delegáció szinten, de itt helyben is elmondható, hogy ez működik. A projekteket átvizsgáljuk a delegációs munkatársakkal, itt is elkerülve a párhuzamosságokat, a duplikációkat, és hogyha Ukrajna példáját említem, ott a, az adományozó koordinációs csoportjának lett tagja az alapítvány. Nyilván a felajánlásokat várnánk, ezekről tegnap, szület, tegnap érkeztek felajánlások a, a vita során, és itt is elhangzott a képviselők részéről, hogy új, friss pénzek, támogatások, felajánlások nagyon-nagyon fontosok ahhoz, hogy fenntartható legyen az alapítvány, hiszen több mint száz kedvezményezettje van a pénzügyi támogatásoknak. Az EU tagokon túl vannak más hozzájárulók is, Svájc vagy Kanada is, mint nem EU-s tag is felajánlásokat tesz. Nagyon fontos szerepet játszik, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni az Európai Parlament is az alapítvány életében. Az új igazgatóság, illetve végrehajtó bizottságnak tagja a több parlamenti képviselő, és hát most arra kell koncentrálni, hogy hogyan tudjuk még javítani a hatékonyságunkat. A legnagyobb kihívások a politikai értékelésen túl, amelyet nyilván a parlamenti képviselők is figyelnek, az az, hogy mennyiben tudunk forrásokat mobilizálni. Egyébként ebben kivehetnék a részüket a képviselők is, és hogy az EU-s intézményeken túl milyen lehetőségek vannak. 2015-re vonatkozóan a tervről már volt szó, aztán a mandátum kiterjesztésére is kitértünk már, a regi szakbizottságnak is megvan itt a maga szerepe, és az, hogy a szomszédság politikán túllépünk-e, egyetértek azzal, hogy itt óvatosan kell előrelépnünk, de hogyha meg lesz a kapacitás, és itt a titkárságra gondolok, itt meglátjuk, hogy ezt egyáltalán kezelni tudnánk ezt a kiterjesztést. Az összes EU-s intézménnyel fenntartjuk a munkát, és hát nyilván keressük a többi lehetőséget. Köszönöm szépen. Thank you very much. And next speak. Köszönöm szépen. Kalimaszaki asszony következik az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Nos, ha utolsóként kell szólnom, akkor el lehet mondani általában, hogy már minden pontot felvetettek más előttem szólok, de mégis megpróbálom összefoglalni. Azt, hogy az Európai Bizottság az öndömbent pozitív megítélését, a parlament, az AFET, a tanács, a tagállamok által a legutóbbi PSI bizottságban nagyon fontos, hogy gyorsan létrejöjjenek ezek a struktúrák, ugyanakkor nagyon fontos a személyzet szakértelme is, akik elkötelezettek kell, hogy legyenek, remek szakértelemmel kell, hogy rendelkezzenek, különböző helyekről érkeztek, és egyesek közülük a civil társadalomban tevékenykedtek eddig, ez is nagyra becsülendő és jó az, hogy ezt a nagyra becsülést a szervezet munkája iránt az NGO-k is osztják. Találkoztunk aktivistákkal, a civil társadalom képviselőivel, akik vagy partnerei az alapítványnak, vagy együtt kívánnak vele működni, de a civil társadalom is nagyon pozitívan viszonyul tehát az alapítványhoz. Függetlenül attól, hogy a az alapítvány megteremtése során védtük ezt a kiegészítő jelleget az Európai Unió eszközeivel, az emberi jogi eszközre és a stabilitási eszközre gondolok itt. Nos, szerencsére egy évvel a működés megkezdése után azt látjuk, hogy ez a kiegészítő jelleg igenis, hogy megvan. Az alapítvány egyfajta gapfiller szerepet játszik, ahogyan ezt a kezdetben is óhajtottuk. Ugyanis az alapítvány meg próbálja azokat a szervezeteket elérni, amelyeket mi EU-ként nem finanszírozhatunk. Ugye itt az aktivistákról, bloggerekről, be nem jegyzett szervezetekről van szó. Gyorsabb is az alapítvány beavatkozási lehetősége, a források viszont korlátozottak, a költségvetése szűkös ez tehát egy új szereplő az emberi jogok előmozdítása területén, viszont a kiegészítő források mindenképpen üdvözlendőek lennének. Ami a finanszírozást illeti, ahogyan tudják, az Európai Bizottság nem közvetlenül támogatja a kedvezményezetteket, hanem az alapítvány munkáját támogatjuk képzéssel, különböző intézkedésekkel jelenleg a finanszírozás a 2013-2015-ös időszakot fedi le 6 milliós összeggel. Jelenleg tárgyalunk, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk az ezt követő időszakot is finanszírozni. Tehát továbbra is számíthat az alapítvány a bizottság támogatására, finanszírozására. Ami a kihívásokat illeti, itt felvetődött már a szükséges koordinációs következetesség az Európai Unió eszközeivel, annak érdekében, hogy ne fecséreljük el az amúgy is szűkös forrásokat. Nos, itt az Európai Uniós delegációkkal való koordináció nagyon fontos, az ő visszajelzésük is elég kedvező volt az alapítvány működése kapcsán. A legnagyobb kihívás pedig, ami többször felvetődött itt, az a tény, hogy a tagállamok önkéntes hozzájárulása mindenféleképpen növelendő, ugyanis a földrajzi mandátum kiszelés, kiszélesítéséhez mindenképpen több forrásra van szükség az alapítvány esetében. Ha ez nem történik meg, akkor az alapítvány veszíthet hatékonyságából. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Van-e másnak kérdése? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor talán Pamjanovszki úr szeretne még valamit mondani nekünk. Igen, elnök úr. A rasszizmussal és a nacionalizmussal kapcsolatban elhangzott a kérdés, hogy ez hogy illeszkedik az alapítvány munkájába. A jó javaslatokat hallottunk az alapítvány munkájáról, tehát más kérdésekre nem kívánok kitérni, csak erre, amit most felvetettem, a rasszizmus és a nacionalizmus problémájára. Egyetértek, ezek a demokrácia gyilkosai, a rasszizmus és ez nagyon komolyan be van ágyazódva az alapítvány azon tevékenységébe, amelyek azzal függnek össze, hogy minden országban a saját értékekre alapozott társadalmat segítenénk felépíteni. Az alapítvány azokat támogatja, akik a nácizmus, a fasizmus, a nacionalizmus ellen küzdenek horizontális platformokat hoznak létre az inkluzív párbeszéd elősegítése érdekében, és akik az egyetemes demokratikus értékeket képviselik és erősítenék a társadalmakban. Az alapítvány, tehát ezekben az országokban ilyen partnerekkel dolgozik együtt, és ilyen módon közvetlenül is hozzájárulunk a rasszizmus és a nacionalizmus elleni küzdelemhez. Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr. Miután úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni, szeretném megköszönni a jelentés ismertetését, köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak, köszönöm a jelenlévő civil szervezetek képviselőinek, hogy eljöttek, és elmondták nekünk, hogy hogyan értékelik, hogyan látják az alapítványt. Azt hiszem, hogy ez az értékelés alapvetően pozitív volt, de látjuk természetesen, hogy még nagyon sok kihívással kell szembenéznünk. Köszönöm azt is, hogy beszéltek arról is, mi inspirálja leginkább a civil szervezeteket a további tevékenységre, és hogy az ED, az alapítvány hogyan tudja a demokrácia erősítését szolgálni a munkájával. Nyilván nagyon sok még a feladat, és sok a még kiaknázatlan együttműködési lehetőség. Ezt valamennyien elmondták, hogy utaltak erre. Az ED, az alapítvány maga is, az Európai Külügyi Szolgálat és a bizottság képviselője, valamint a tehát parlamenti képviselők is hangoztatták ezt. Úgy gondolom, hogy mindez kiegészíti Richard Hughes úr által elmondottakat, aki a Carnegie Europe képviseletében, ugye a videófilmen szólt hozzánk. Az elmúlt két év tevékenységét kiértékelve úgy ítéljük meg, hogy az új mandátum sok új lehetőséget is biztosít majd, és ha ezeket jól használjuk, akkor az ED valóban nagyon fontos szerepet tud betölteni. Persze sok minden függ az adományzók nagyvonalúságától, hiszen enélkül nem tudjuk a munkánkat erősíteni és kiterjeszteni. Köszönöm szépen, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést, és hirtelen elég váratlanul kellett nekem előadóból az ülésre vezető elnökké válnom, mert az elnök asszonynak el kellett menni, és az alelnökök sincsenek itt, nekik is egy szavazáson kell részt venni, ezért én örömmel vállaltam, hogy rövid ideig elnökölök. hearing, yeah? Yep. This hearing. Yes, yes, this is the hearing. We start now. Mm-hmm. Yeah. E, chciałem rozpocząć drugą część, która jest wysłuchaniem. Folytassuk akkor a meghallgatással a mai délelőttünk munkáját, ez az a második felvonás. Mindenkit szeretnék köszönteni a meghallgatás társ elnökét is, Benkovics képviselőtársamat, aki az Ukrajna, Ukrajnával fenntartott együttműködési delegációnak is az elnöke. Ő lesz tehát a társelnöke ennek a meghallgatásnak Ukrajna témájában. Chcemy się zająć a mai témánk az ukrán helyzet lesz, ezzel foglalkozunk, különös tekintetel az utóbbi hónapokra, azok fejleményeire. A biztonság, a társadalom, a polgárok mind-mind nagyon nehéz helyzetben vannak, a mai helyzetben vannak, és a, az, a választások eredményét üdvözöljük. Az, hogy Két nappal ezelőtt a Verhovna Vráda e, új kormányt e, tudott felállítani. Üdvözlendő, és nagyon sok szerencsét és jó munkát kívánunk az új kormánynak a nemzetközi együttműködésében, és természetesen Ukrajnának is minden jót kívánunk abban, hogy a politikai és gazdasági nehézségeken túl tudjon jutni. Bízunk abban, hogy ezeket a nehéz kérdéseket Ukrajnának sikerül megoldania. Pénzügyi problémákról is szó van, és a polgárok elvárásait is teljesíteni tudja, akármelyik részéről is érkezzenek Ukrajnának ezek a polgárok. Az utóbbi hónapok nagyon komoly helyzetet teremtettek, számos áldozatot követelt a válság, átlagosan ezer ember esik áldozatul Ukrajnában ennek a válságnak. Több száz ember, százezer embernek el kellett hagynia az otthonát, a hazáját. És ez nagyon nagy kihívást jelent, tulajdonképpen már most pedig a tél még el sem kezdődött. Jól működő intézményrendszerre van szüksége az országnak, arra, amit mi jogállamiságnak nevezünk. De az emberi jogokat sem szabad elfelejtenünk. Hagy emeljem ki a következőket. Először is, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, az az, hogy Ukrajna teritoriális integritását meg kell őrizni. Ez a mi feladatunk is, és természetesen a kormány feladata is, de ez egyben óriási kihívást is jelent. Nem, nem szabad elfogadnunk a Krim félsziget elcsatolását, mely terület mindig is Ukrajnához tartozott. Jeżeli chodzi a prava człowieka, és a keleti területeknek az esetleges elcsatolását sem. Ami pedig az emberi jogokat illeti, ezeket nem szabad másodlakos, marginális ö, ö, szempontból ö, vizsgálni. Ezek nagyon is központi elemet jelentenek. És mindig is koncentrálnunk kell az emberi jogok érvényesülésére. még akkor is, hogyha a prioritások között talán nem az első között sorolják föl, igenis nagyon fontosak az ország stabilitása szempontjából. Segítenünk kell Ukrajnát, pénzügyileg, gazdaságilag támogatnunk kell a beruházásokat, akik az otthonukat kényszerültek elhagyni, azokat is támogatnunk kell, a rossz bánásbódban részesülőket és a kínzás áldozatait is fel kell karolnunk. A parlament korábbi ciklusában, itt az albizottságban temérdek kaptunk arra vonatkozóan, hogy mi zajlik Ukrajnában. Mindenképpen támogatni kívánjuk minden partnerünket, akik kiveszik a részüket ezekből az erőfeszítésekből, legyen szó az ebesz ről az Európa Tanácsról. Szeretném hangsúlyozni, hogy amíg mi most vitázunk az emberi jogokról és azok érvényesüléséről Ukrajnában. Juiznyeck úr, az emberi jogi biztos éppen Ukrajnába látogat. Az Európai Parlament üdvözli azt a tényt, hogy az Európa Tanács emberi jogi biztost delegált Ukrajnába, hogy a folyamatot végigkísérje. A parlamenti képviselők is mindig készek és nyitottak Ukrajna támogatására, hogy túljusson a nehézségeken az ország, és természetesen rá fogunk mutatni a hiányosságokra, ami nagyon fontos egy olyan ország szempontjából, mint Ukrajna, hiszen egyes tagállamaink hasonló folyamaton kellett, hogy keresztül menjenek a múltban. Tehát, hogyha a legjobb gyakorlatokra mutatunk rá, illetve a hiányosságokra, akkor talán Ukrajnát megóvhatjuk attól, hogy hasonló hibákat kövessen el, mint mi. Ma a kisebbségekre fogunk koncentrálni, a krimi tatárokra, akiket gyakorlatilag üldöznek. A felszólalók az emberi jogi helyzetről is be fognak számolni a szakadárterületeken és a krím elcsatolását követően, és itt gondolok a lakhelyüket elhagyni kényszerülők helyzetére is. A társadalmi, szociális jogokat illetően nagyon sok reformra van szükség még Ukrajnában, az igazságszolgáltatási reformokra is gondolok itt, és az emberi jogok védelmét, a kisebbségek védelmét is mindenképpen fel kell körülni. Most Penkovics társelnöknek adok szót, aki az Ukrajnával való együttműködési delegáció vezetője, megkapja a szót a bevezető szavakra. Köszönöm szépen, Andrzej, Andrej és Andrzej adják át egymásnak a szót. Ez nagyon kedves véletlen. Horvátul fogok beszélni annak érdekében, hogy gimnáziumi tanáromnak, Tamarának, aki most a horvát kabinban ül, adjak lehetőséget arra, hogy fordítson engem. Kedves Andrei, tisztelt vendégeink, Csubarov, Zakarov urak, Martinovszki úr, Tutkovszka asszony, Kedves kollégák, tisztelt parlamenti képviselők! Valóban nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az EU Ukrán Parlamenti Együttműködési Bizottság elnökeként itt lehetek és szólhatok önökhöz, és társ elnöke lehetek ennek a mai tanácskozásnak amelyen egy nagyon fontos kérdéssel, az emberi jogok védelmével foglalkozunk. Szeretnék rövid áttekintést adni a, arról, hogy mi is a jelenlegi helyzet Ukrajnában. Két hónappal ezelőtt alakult meg az ukrajnai parlamenti Együttműködési Bizottságunk, és már hat ülésünk volt azóta. Ez a szám is jelzi azt, hogy mennyire fontos ez az együttműködés az Európai Parlament számára. Osztravicsis úr kezdeményezésére az Ukrajna barátainak a csoportját is létre fogjuk hozni. Ez egy még átfogóbb fórum lesz, amelynek keretében az ebben résztvevő parlamenti képviselők eszmét cserélnek az ukrajnai helyzetről. Nagyon pozitívan ítéljük meg ezeket a történéseket. Az együttműködésünk a leglényegesebb eleme ukrajnai barátunkkal természetesen az lesz, hogy megvitassuk a társulási megállapodás rendelkezéseit. Véleményem szerint ez a megállapodás volt az egyik olyan eszköz, amely lehetővé tette számunkra, hogy nagyon világosan megfogalmazzuk, mennyire fontos számunkra a barátság és az együttműködés Ukrajnával. Szeptember 1 óta van hatályban ez a megállapodás. November 1-ével átmeneti intézkedések is hatályba léptek a társulási megállapodáson belül, és most szerveződik egyfajta új formátum az Európai Ukrajnai Parlamenti Együttműködési Bizottság számára. Magasabb szintre emeljük ennek a bizottságnak a munkáját, talán így is fogalmazhatnék. A legfontosabb célunk ebben az Együttműködési Bizottságban az, hogy a megállapodás végrehajtását nyomon követ, nyugomon kövessük, vizsgáljuk azt, hogy hogyan teljesülnek a különböző célkitűzések és kötelezettségek teljesülnek-e, és azt is vizsgálni fogjuk, hogy hogyan alakul a helyzet Ukrajnában. Természetesen ennek a folyamatnak integráns része az is, hogy figyeljük, nyomon követjük az emberi jogok tiszteletben tartását. Véleményem szerint a legfontosabb előfeltétele a folyamat sikerének eh, természetesen az, eh, hogy Ukrajna területi integritását eh, sikerül-e megőrizni. A krími népszavazás negatív eredményét is figyelembe kell azonban venni és a Duma krímre vonatkozó határozatait is figyelembe kell venni. Ami pedig különösen fontos, az az, hogy jól meg tudjuk ítélni azt, hogy február óta mennyiben erodálódtak az emberi jogok, vagy az emberi jogok védelme. A fejlemények elég világosan mutatják azt, hogy Ukrajnában az emberi jogok helyzete nagyon súlyos sérüléseket szenvedett véleményem szerint teljes körű támogatást kell adnunk Ukrajnának, annak érdekében, hogy európai reformokat végre tudjanak hajtani. És kulcsfontosságonak tartom azt is, hogy támogassuk a jelenleg megszállt területek teljes visszaintegrálását Ukrajnába, tehát Donetsk és Lugansk visszaintegrálódását Ukrajnába. Fontos az is, hogy a Krím is újra integrálódjon Ukrajna területi és jogi keretei közé. Nagyon elégedett vagyok, és örülök annak, hogy a mai vita során első kézből hallunk majd információkat, kapunk tájékoztatást. Ez nyilván segíteni fog minket abban, hogy pontosan meg tudjuk ítélni, mi is a helyzet jelenleg Ukrajnában és eh, így jobban meg tudjuk határozni, hogy milyen irányba kell, hogy mutassanak az Európai Parlament eh, intézkedései. Az Emberi Jogi Albizottság ban lefolytatott vitát nagyon fontosnak tartom. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Tegnap Csubarov úrral és Zsamilov úrral találkoztam, és jövő héten pedig már említettem, hogy sor kerül egy tanácskozásra az Együttműködési Bizottságban. Köszönöm, Andrzej. Chciałbym przekazać teraz głos naszym gościom. Jako pierwszy... Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót vendégeinknek. Refat Csubarov úrnak először. Kedves vendégek, hagyd mondjam el azt, hogy nem áll korlátlanul idő rendelkezésünkre, ne vegyék sértésnek, de azt javaslom, hogy maximum 12 percig beszéljen. Csubarov úr. Csubarov úr november óta, 2013 november óta az ukrán parlament elnöke, azért így gondolom, hogy ő a leginkább alkalmas arra, hogy most tájékoztasson minket a helyzetről. Уважаемые сопредседатели, Уважаемые дамы господа. Tisztelt társ elnök urak, hölgyeim és uraim! Donetsk és Lugansk régióban zajló harcok azt eredményezték, azt okozták, hogy naponta nagyon sok embert, emberek tucatjai sérülnek meg, és már százak, ezrek vesztették életüket. A nemzetközi közösség megpróbál nyomást kifejteni a Krím érdekében, és valamilyen hatékony mechanizmus kidolgozni arra, hogy megakadályozzák az orosz agressziót. Valamilyen olyan megoldásra van szükség, ami lehetővé tenné a Krím visszatérését is Ukrajna fennhatósága alá. Vannak olyan politikusok, akik azt mondják, hogy kompromisszumokra van szükség, és el kell fogadni a, a realitást. Ezen politikusok közé tartoznak hírességek is. Ők azt mondják, hogy krém, vagy a krém Oroszország része maradhat. Emlékezzünk arra, hogy az egész globális válság kezdete egybeesett tulajdonképpen a Krím anektálásával. 2014. február 17-én történt ez a megszállás. Ennek immáron 9 hónapja. És én azokhoz tartozom Ukrajnában, akik azt hangoztatták, hogy bár nagyon sokan lengették az ászlókat a megszállás napján, ennek az anektálásnak nagyon súlyos következményei lesznek. Különböző etnikai származású emberek ezrei magas képzettségű emberek, jól képzett emberek hirtelen munkanélkül maradtak mert a legtöbb munkaadó vállalat elhagyta a krémet. Az intézmények elhagyták a krémet, ahol korábban ők dolgoztak. És a szárazföldi, tengeri forgalom, kereskedelem jelentős mértékben visszaesett nagyon sok család maradt megélhetés nélkül, megélhetési források nélkül. A krími vezetők különböző politikai deklarációkat tettek, de ez e, nem tükrözte a tényleges helyzetet, a súlyos pénzügyi, gazdasági vesztességeket, amelyek bekövetkeztek. E, az orosz e, jogrend átvétele okozta sok esetben ezeket, és nagyon nagy frusztrációt okozott ez a krímen élők körében. A krím közigazgatása megváltozott nagyon jelentősen, és talán ehhez is kapcsolódik a represszió, az emberi jogok tiszteletben tartásának elmulasztása, különösen nehéz helyzetben vannak a krími tatárok. A krimi tatárok már a 20. században is katasztrófákat éltek meg, amikor 1944. május 18-án az összes krími tatár deportálták Közép-Ázsiába, Szibériába, az Uralon túli területre, és 50 évig küzdöttek azért, hogy visszatérhessenek az, anyafö, az anyaföldjükre amikor Ukrajna független lett, akkor ott nyugodtan élhettek, és még most is vannak visszatérők. De közben egy új hatalmas fenyegetés érte a krími tatárokat most az anektálás révén. 285 ezerre tehetjük a krími tatárok számát, ez a krím lakosságának a 40 százaléka. A krimi tatárok szinte egyöntetűen felléptek a törvénytelen cselekmények ellen, amelyek 2014. februárjában történtek. 180 ezer szavazó, szavazásra jogosult krimi tatár közül csak ezren támogatták, az, anek, támogatták a referendumot, a többiek nagyon nyíltan ellenezték ezt, és emiatt váltak most fenyegetések célpontjává, bosszút akarnak állni a megszállók, a megszállók által irányított igazgatás és hatóságok. Még csak óvatosan fogalmazni is veszélyes, és a helyzet számunkra nagyon-nagyon megalázó. Sok becslés szerint csak az emberek 32-40 a szavazott a népszavazáson, a referendumon. És arra kérném önöket, hogy nézzék meg azokat az adatokat, azokat a számokat, amelyeket Vitlana Ganuskina asszony bocsátott rendelkezésre. Ő a az elnöki adminisztrációban dolgozik, és az ő adatai szerint a Krímben a, a szavazásra jogosultaknak csak mint egy maximum fele vett részt a referendumon. Azóta megfélemlítik az embereket. Nagyon nehéz ember próbáló időket élt, élünk a krémen. A krími tatárok persze, amikor visszatértek a Krímbe, nem mondanám, hogy semmilyen problémában nem ütköztek az ukrán hatóságokkal kapcsolatban. Voltak nehézségek, de mindig is folyt egy párbeszéd. És az ukrán állam volt az egyetlen a posztszovjet államok közül, amely eh, hivatalosan is elismerte a krími tatároknak, az, eh, akiket korábban deportáltak, a visszatéréshez fűződő jogát. Ami most történik a Krímben, az embereket elrabolnak, meggyilkolnak fai, etnikai, vallási okok miatt. Amikor a Krím Ukrajna része volt, akkor nem fordult elő ilyesmi. Szeretném megismételni, amit az egyik társelnök mondott, és egyúttal szeretném hálámat is kifejezni Nuzsnyev úrnak, aki az Európa Tanács kineve, Ukrajna ügyében kinevezett emberi jogi biztosa, valamint Iváncsovics úrnak és a krími misszió minden tagjának, valamint Andrei Jurov úrnak, tehát valamennyiüknek köszönöm a munkáját. Ők is az általuk rendelkezésre bocsájtott és megszerzett információ és igazolja azt, hogy mennyi eh, gyilkosság és eh, megfélemlítés történik eh, a krímen. 84-ben deportálták az anyámat, én a deportálás idején születtem, és szeretném, hogyha önök is tisztában lennének azzal, hogy a krími tatárok mozgalma még a legrosszabb időkben sem volt erőszakos, soha nem folyamatunk erőszakhoz a jogaink védelme érdekében. Jamilev könyve is igazolja azt, hogy az erőszakmentesség volt a legfontosabb elv, aminek az alapján cselekedtünk. Jamilev eh, urat eh, is eltiltották eh, május 3-án attól, hogy a Krím területére lépjen. Engem júliusban tiltottak ki a Krímből. És azt mondanám, hogy mindazok, akik megpróbálnak másokat védeni, olyanokat, akiknek a jogait megsértik, nos, az ilyen emberek is üldöztetés tárgyává váltak, válnak. Több mint száz esetet ismerünk a krími tatárok körében, ilyen üldöztetésekről. Ezek az emberek május harmadikán Mustafa Dzsemilevel akartak találkozni, és elmentek Krím és Ukrajna határához. Nos, ezeket az embereket azóta is üldözik, sokat őrizetbe vettek, vádat emeltek ellenük az orosz büntető jogi rendelkezések megsértéséért. És akár öt év börtönbüntetése is ítélhetik őket. A napjainkban a Krímben nincsen egyetlen egy ismertebb újságíró, vagy lap tulajdonos, akit meghívtak volna beszélgetésre valamelyik médiában. A hatóságok nagyon tartanak azoktól, akik esetleg hatással lehetnek a közvélemény alakítására, azért el akarják hallgatatni az ilyen embereket. Bizonyos fokig azért tudják folytatni a szakmai tevékenységüket az újságírók, de többségében elhallgattak. Nagyon-nagyon nehéz a krímen talán még elképzelni is azt, hogy megtörténhetnek olyan dolgok, hogy biztonsági emberek egyszerűen betörnek emberek házába. Ez teljes mértékben más, mint ahogy korábban éltünk. Szinte szavakat sem találok arra, hogy elmondjam, hogy hogyan változott meg a helyzet, és, és hogyan érzünk, vagy éreznek az ott élő emberek. Talán még néhány percüket elrabolhatom, hogy elmondjam önöknek eh, a, a törvénytelen megszállást most megpróbálják legalizálni az orosz hatóságok. És az orosz hatóságok kettős mércét eh, alkalmaznak, abban bízva, hogy eh, majd az Európai Unió figyelme elterelődik, bár nem fognak odafigyelni a krímre, Moszkva által elmondottak és a valóság között nagyon nagy a különbség. A megszálló hatóságok párhuzamos struktúrákat akarnak létrehozni. Hogyha a krími tatárok többsége mondjuk nem üdvözli az új hatóságokat, akkor olyan krimi tatárokat fognak találni, akik igenis elfogadják az orosz hatóságokat, vagy az új hatóságokkal hajlandók együttműködni. Nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a megszállás. A krimi tatárok csodára várnak, azt remélik, hogy a nemzetközi közösségnek van valamilyen megoldása erre a problémára, hogy, hogy minden megint jóra fordulhat. Hogyha nincs meg ennek a megoldásnak a kulcsa, akkor, akkor valami másban kell gondolkoznunk, de meg kell védenünk a krímben élőket, a tatárokat és más nemzetiségűeket, és ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz szükség van egy nemzetközi misszió jelenlétére a Krímen. Oroszország ugyanis nagyon szigorú követelményeket állít az ilyen misszió elé, de az ilyen helyben tevékenykedő és jelenlévő missziók bizonyították azt, hogy a működésük igenis nagyon eredményes lehet el kell jönni, tehát önöknek is a krémre, és nem szabad elismerni a krímet Oroszország területi, területi részeként. E, do Köszönöm szépen. Madame Valeria Lukovska asszonynak adom meg a szót, aki az ukrán ombudsman, ombudsasszony, hogy úgy mondjam, és örömömre szolgált az eddigi együttműködésünk, de soha nem járt még itt nálunk, mert volt ugyan ombudsmani csúcs találkozó, de ezt nem Brüsszelben rendeztük. Ott találkoztam önnel. Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy itt köszönhetem ma körünkben, ezen a közös értekezleten. Hagy emeljem ki azokat a kihívásokat, amelyeket az emberi jogvédő szervezetek meg kell, hogy olyan oldjanak, hiszen ha, a támogatásunk nélkül tulajdonképpen nem is tudják hatékonyan kifejteni a munkájukat. Szeretném tehát átadni a szót. Úgy értesültem, hogy fotókat és megrázó fényképeket is hozott és ezek benne lesznek az előadásában. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót és ezt az alkalmat is, hogy az emberi jogsértésekről beszámolhassak, amelyek Kelet-Ukrajnában Kelet történnek. A legsérülékenyebb társadalmi rétegekről fogok beszámolni Ukrajna keleti részén, illetve a krímben élőket élő atrocitásokról. Itt elsősorban a gyermekek jogainak a megsértését szeretném kiemelni. Ezek a mai napig megtértőnek az orosz barát csapatok, azok, akik ezeket az atrocitásokat elkövetik, és a megszálló hatóságok részéről is történnek. Mik a leg inkább látható, érzékelhető megjelenési formái ennek. Nagyon sokszor a szeparatisták a főhaddi szállásaikat egyszerűen iskolákban vagy óvodákban állítják föl, mert nyilván a reguláris csapatok ezeket az intézményeket nem fogják bombázni, illetve letámadni. Nagyon sokszor a gyermekeket egyszerűen elrabolják, majd orosz területre szállítják őket. Sok esetben a gyermekeket egyszerűen emberi pajsként használják fel. Az ukrán hatóságok megpróbálják evakuálni ezeket az épületeket és megóvni a gyermekeket az ilyen konfliktusoktól, és talán emlékeznek, hogy nagyon gyorsan elharapozott ez a válság. Az ukrán hatóságok pedig egyszerűen nem készültek fel erre az agresszív politikára a Kreml részéről. Egyszerűen nem tudták elvinni a gyerekeket az említett területekről. A Donetszki adminisztrációtól nagyon gyorsan tájékoztatást kaptunk a konfliktus kitörését követően, hogy adatokat gyűjtenek a gyerekekre vonatkozóan egyes szervezetek, és az úgynevezett Donetszki Népköztársaság egy dekrétumot adott ki, amelyet minden iskola igazgatónak eljutattok. Ezek a dokumentumok utasították a vezetőket, hogy evakuálják a gyerekeket az iskolákból. Volt egy külön rendelkezés is, hogy csak is kizárólag az orosz területre lehet elvinni és evakuálni a gyerekeket. Nyáron, júniusban semmilyen dokumentummal nem rendelkező árva gyereket 61-et egészen pontosan vittek el, raboltak el tulajdonképpen emberrablással Oroszországba. És hát most minden próbálkozás arra koncentrál, hogy ezeket a gyerekeket vissza lehessen vinni Ukrajnába. Júniusban történt ilyen először, aztán júliusban megismétlődött, de augusztusban nyolc fogyatékkal érő gyereket raboltak el egy kórházból, ők is árvák voltak. Semmiféle védelemben nem részesülhettek, nem volt, aki megvédje őket, betegek is voltak. Lebénó gyerekekről van szó, mentális fogyatékkal élők, ezek a gyerekek. És ezeket a gyermekeket mindenféle egészségügyi ellátás nélkül egyszerűen elvitték ebből a kórházból. Oroszországba szállították őket, ez augusztusban történt, amikor 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Tehát egyszerűen kiszáradtak ezek a gyerekek, tulajdonképpen Rostovon túl nem is lehetett volna őket szállítani, ezért meg is kellett állniuk ezeknek a terroristáknak, ahol először megálltak, majd pedig az ukrán tanácsal a rostovi térségben tárgyalásokat vettek föl, tárgyalásokat kezdtek meg. Még arra sem kaptak engedélyt a tanács tagjai, hogy meglátogassák a gyerekeket, aztán két ombudsban is részt vett a tárgyalásokban, majd pár nappal később sikerült visszaszállítani a gyerekeket. A két ombudsman és a két érintett ország külügyminiszterének közre, közbenjárására. Lavrov miniszter dacára sok egyéb szétmentjének. akármit is állít, tulajdonképpen magáért is beszél, hogy itt is egy emberrablási kísérletről volt szó. Ukrán egyes területein egyszerűen a határ ellenőrzés lehetetlené vált, mert nincsenek ukrán határőrök, miközben az orosz határőrök nagyon is elvégzik a munkájukat és az elrabolt ugye, gyerekeket dokumentumok nélkül egyszerűen átengedik. Magamnak is feltettem a kérdést, hogy miért, mi az oka mindennek, mi áll a háttérben. És az egyetlen magyarázat az, hogy ezeket a gyerekeket propaganda célra használják fel, mert az orosz csatornák gyakorlatilag ezt teszik a konfliktus során az em, a gyermekek jogainak megsértésére ezek nagyon jó példák voltak. Tudják nagyon jól, hogy az Európai Unióban és az Orosz Föderációban is van egy program, program a Train of Hope, azon gyermekek számára, akik árvák. És teljesen érthető, hogy minden államnak érdeke az, hogy egy gyermeket, egy családhoz segítsen olyan gyermekeket, akik árván nőnek fel. Most azonban az orosz hatóságok odáig jutottak, hogy ezt a cselekvési programot átalakították, és az ukrán gyermekeket orosz családokhoz helyezik el, akik különböző részeiről származnak Oroszországból és tulajdonképpen csak az orosz jogi aktusokat hajtják végre, amelyel Ukrajna még csak nem is fogja tudni monitorozni, hogy mi történik ezekkel a gyerekekkel, hogyan alakul a sorsuk az Orosz Föderációban. Ez azonban a gyermekek jogairól szóló egyezmény 8-as cikkeivel teljes mértékben szembe megy hiszen a gyermek saját maga megválaszthatja az állampolgárságát. Ukrajina уже обратил, в свое время обратилась Úgyhogy ez az ukrán külügyminisztérium részéről is azonnali lépéseket váltott ki, tiltakozását fejezte ki ezzel szemben. Én az orosz ombudsmannal vettem fel a kapcsolatot, és az emberi jogsértésekről is beszéltem vele. Az ukrán illetve bocsánat, az említett két úr, Jamaya úr is tulajdonképpen kitiltásra került, bár vannak még a krimi félsziketen rokonaik, Jamaljev is, és társa sem tudja a családtagjainak a biztonságát garantálni a krími félszigeten. Én kértem, hogy egy jogi okmányt, egy dokumentumot kapjanak, amelyet Dzsubájev és Dzsamájev úrnak a belépését megindokolnák, de én sem láttam ilyet, sem más, pedig az Orosz Föderációban az illetékes szerveket megkerestem ezzel kapcsolatban. Nagyon sok sérült itt, Csubajov és Jamajov urak, ahogyan elmondtam, nem képesek fellépni ez ügyben, orosz bíróság előtt sem tudják megvédeni az igazukat és megtámadni ezt a belépési tilalmat. A krími tatárokat illetően sajnos azt kell mondanom, hogy tényleg ők egy célzott célcsoport. Sajnos olyan intézmények, amelyek korábban működtek, legyenek azok olyanok, ahol a vallásukat tudják gyakorolni, egyszerűen nem, nem működnek, be sem léphetnek a krimitatárok. És a Krím Autonóm Köztársaság vezetői, amikor még Ukrajna része volt a Krími félsziget, most már teljesen másként vélekedik ezekről. Három nyelven olvasható például egy-egy intézménynek a neve. Így néz ki például ma ez az épület. Úgyhogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy mi zajlik a Greenpeace-szigeten. Ezen felül a Greenpeace-szigeten jártunk, és felmértük, hogy a krimitatárok jogai mennyiben sérülnek, az emberi jogok, például a szólásszabadságuk, amit 23 éven keresztül, amikor még Ukrajna része volt a krím, érvényesülhetett. Ezek az itt látható ünnepnapok mind-mind valóban ünnepnapot jelentettek a krimitatároknak, tatároknak, most azonban ezeket betiltották. Tehát azt a jogukat sem gyakorolhatják, hogy ezeket az ünnepeket megölhessék. Ezen felül nagyon sok emberi jogsértést jegyeztünk föl a krimi tatárok körében, mert a krim hatóságok egyszerűen becsukják a szemüket a gyilkosságok előtt, az eltűnések előtt, az emberrablások előtt hogyha egy krími tatárt meggyilkolnak, semmiféle vizsgálat nem indul, pedig számos ilyen eset volt, amikor eltűntnek nyilvánítottak valakit, de egyszerűen nem indul el a vizsgálat. Egyszerűen azért, mert nincs, nem fűződik érdek ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az orosz hatóságok részéről sem, hogy mi történik a krími tatárokkal. Nagyon furcsa helyzetben vagyunk most. Lehet, hogy egyedi ez az eset, még globális szintéren is, de van egy olyan etnikai kisebbség, ami nem csak limitatárokból áll, hanem egy másik kisebbséget is ide kell sorolnunk, amely ukrán gyökerekre tekint vissza. A proszvita ukrán mozgalmat is bezárták, amely a krími Fészigeten, Szevasztopolban is aktívan tevékenykedett. A bölcsészet tudományi kart is becsukták, bezárták a Krimi Egyetemen. A vallási szervezeteket is ellehetetlenítik, miközben korábban sokkal toleránsabbak voltak a különböző vallási felekezetekkel szemben. A krímben sajnos ez ma már nem mondható el. Ha megnézzük például az ukrán ortodox egyházat, azt a krími fészéketen gyakorlatilag üldözik. Nem, nem tudnak misét tartani. A krími önvédelem, az úgynevezett önvédelem amit a helyi hatóságokkal együtt építettek föl Szevasztopolban és Veriválne faluban sem gyakorolhatják a jogaikat. Egy másik nagyon súlyos emberi jogsértés nem csak Krimben zajlik, hanem Ukrajna keleti területén is. Azt hiszem, hogy itt a legszörnyűbb a helyzet, és miután látom, hogy lassan lejár az időm, csak röviden szeretnénk erről beszámolni. De hogy mi is történik Ukrajna keleti részén. Ne felejtsük el, hogy a 21. században járunk itt Európa kellős közepén, és ezért elképzelhetetlen az, hogy a, hogy felvonuljanak a az áldozatok, a, a fogvatartottak. Őket egyszerűen arra készítik, kényszerítik, hogy felvonuljak, miközben megkövezik őket. Aztán gyakorlatilag pellengére is állítják őket, ahol teljességgel megalázzák őket, leköpik ezeket a kikötött embereket. Csak azért, mert hangot adott ukrán barát meglátásainak, vélekedésének. Ez történik Donetskben és a Luganszki népköztársaságban. Rettenetes kínzásnak vannak kitéve az emberek Ukrajna keleti területén. Ki, ki vannak kötve ezek az emberek és hát olyan fájdalmaik vannak, hogy egyszerűen ez már elviselhetetlen. Az ukrán logó, ami szinte egy tetoválásként került rá a karokra, ezeket kivágják, vagy levágják a karmukat, akik eh, esetleg Ukrajnát éltették ezeken a tetoválásokon. Nagyon sokszor hallani arról is, hogy nincs ö, hivatalos ö, bizonyíték arra, hogy az oroszok jelen vannak Ukrajnában, de a képek alapján látszik, hogy vannak paramilitáris csoportok, és a nem hivatalos ö, jelentések szerint ezek a paramilitáris csoport tagok, ezek egyszerűen eltűnnek. Most már visszakerültek az elkapások után Oroszországba, eljöttek hozzám a hivatalomba, én is kaptam kérdéseket rájuk vonatkozóan, hogy hogy kezelték őket. Mert az oroszi, orosz emberi jogvédőket egyszerűen Oroszországban nem találják ezeket a paramilitáris csoporttagokat. Sajnos ez a helyzet. ezt a válságot nagyon alaposan ki kell vizsgálni, és nem belső konfliktusról van szó, nem belső válságról. Ennek megértése nélkül az ukrán helyzetet sem érthetjük. Tudjuk, hogy nagyon sok nemzetközi szervezet igyekszik eh, diplomatikusan fogalmazni, amikor az ukrán helyzetet próbálja jellemzi, jellemezni, de még egyszer mondom, nem belső konfliktusról van szó, higgyék el, én ombudsmanként nagyon is mondhatom, hogy ez két állam közötti konfliktus. <clears throat> E, Köszönöm szépen. Most pedig Roman Martinovski úré a szó, emberi jogi ügyekkel foglalkozó ügyvéd, jogász, Szavasztópolban élt, most belső menekülté vált, arra kényszerítették, vagy elüldözték a szülővárosából, ahol pedig számos projektben dolgozott, például jogsegélyi szolgálatot működtetett, jogi tanácsadást adott, probónó munkát végzett. Kérem, Mondja el nekünk, mi is a helyzet Ukrajnában. Mindenek előtt nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek ebben az eszmecserében. A Krím mindig is egy színes, több etnikumú terület volt. Ez egy csodálatos vidék, ahol különböző népcsoportok, etnikai hovatartozású emberek éltek együtt. A lakosság mintegy 58%-a volt orosz, 25% ukrán, és körülbelül 13-14% volt régebben a krimi tatár de mellettük más etnikai csoportok, így fehér oroszok, örmények, más vallásúak, zsidók, azerbajdzsániak, üzbégek, lengyelek, németek, romák, grúzok, észtek, és még sok más népcsoportra tartozó ember is élt a krímen. Nagyon a legsúlyosabb helyzetben a tatárok voltak eh, természetesen. A most létrehozott új hatóságok eh, a Krímen, ezeknek a népcsoportoknak a eh, vezet vezetőit egyetemen üldözik. Hogyha nem orosz, orosz szimpatizánsok, akkor egyszerűen megtiltják a belépést nekik a krímre. Meg akarják akadályozni, hogy ezeknek a, az embereknek a hangját Európában meghallják. Eltérő becslések vannak arra nézve, hogy hány tatár hagyta el a krímet a megszállás óta. A becslések szerint kb. 8-10 ezren menekültek el, és próbálnak Ukrajna más részein élni. A krimi tatárok nyilvánvalóan nem égtek a vágytól, hogy Kievbe vagy Lvovba kül, költözzenek, csak meg akarták akadályozni, hogy ők is eltűnjenek, hiszen nagyon sok embert meggyilkoltak, szét lerombolták a házaikat, az iskoláikat, ahol a saját nyelvüket használták, bezárták a legfontosabb nagyobb egyetemen is megszűnt a tatárnyelvi oktatás, tehát nagyon nagy elnyomást a része a krimi tatároknak. Ahogy Csóarab úr is elmondta, valóban nagyon rossz, szörnyű lett a krímen élő tatárok helyzete. De hát ugyanez igaz az ukránokra is, az ukrán kisebbségre. Mi ukránok, akik Krimen éltünk, az országunk, tulajdon, az országunk etnikai többségéhez tartozunk, most pedig a kisebbséghez tartozunk, ez, ez az új realitás, és most így kell tovább élnünk. Egy másik nehézség az, hogy az Orosz Föderációban jogilag nem rendezett az etnikai kisebbségek státusza. Ukrajnában ez egy rendezett dolog volt, törvény szabályozta, ezt a kérdést. Az Orosz Föderációban a lakosság egyötödét teszik ki az etnikai kisebbségek, és az elmúlt tíz évben törekvések voltak arra, vagy legalábbis látszólag megpróbálták rendezni az etnikai kisebbségek eh, jogi helyzetét, de hát nem jutottak nagyon messzire. És eh, most eh, a krím megszállása után még kisebb az esélye annak, hogy sikerül rendezni a jogilag is az etnikai kisebbségek helyzetét, hiszen nagyon sok mindent kell jogilag rendbe tenni, biztosítani kellene a krími tatárok megfelelő jogi képviseletét a különböző testületekben, hatóságokban de igazából bármilyen rendezésre való törekvés vagy jogszabály a gyakorlatban kell, hogy bizonyítsa azt, hogy működik. A krími tatárok iskoláit és az ukrán iskolákat tömegével zárták be, 14 tatár nyelven működő iskolát zártak be, és egyetlen egy ukrán nyelven működő iskola sem maradt a Krémben. Nagyon nagy mértékben lecsökkent az egyetlen ukrán nyelven hallgatható órák száma. Az orosz hatóságok cinikusan úgy magyarázzák ezt a helyzetet, hogy a gyerekek nyilvánvalóan nem akarnak ukrán nyelven tanulni és ezt a törekvésüket támogatják a szülők is. Nyilvánvalóan nem ez az igazi oka, amiért bezárták az iskolákat, és úgy tűnik, hogy az orosz politikai establishment talán ebben látja a problémák megoldását. A krími tatárok és az krímben maradó, vagy a krímet elhagyó ukránok helyzet helyzetének súlyos voltára fel kell hívni a világ közvéleményének a figyelmét. Már említettem, hogy ilyen sok etnikum él a Krímen, örmények, zsidók, lengyelek, csak néhányat említsek most. Itt valamennyiüket érinti a jelenlegi súlyos helyzet, és nem hallathatják a hangukat, nem jelenhetnek meg televíziókban, rádiókban, újságokban, egyszerűen nincsenek milyen médiumok amelyekben ezek a különböző népcsoportokhoz tartozók, akinek a száma pedig meghaladja a 200 ezer embert, valamilyen csatornán hallathatnák a hangjukat. Ők nyilvánvalóan egyértelműen látják a nem, az etnikai hovatartozásukat. Volt egy népszámlálás, amin ezt nyilvánvalóan deklarálták is, és most azt várják el tőlük, hogy azt mondják, hogy krím orosz. És a krími tatárokról számos hazugságot terjesztenek, ugyanúgy, mint az örményekről. Ezeknek a kisebb etnikai csoportoknak a problémáit úgy lehetne megoldani, hogyha mm, az Ukrá, Ukrajnában élő más családtagjaikkal egyesülhetnének. A Galicsban és Luckban a karemi közösségek, vagy kiket említhetném, vagy Bográt környéki bolgár közösségeket, akikkel kapcsolatban mm, meg lehetne hozni olyan határozatokat, hogy használhassák a nyelvüket, őrizhessék a kultúrájukat, és ha, ha akarnak, akkor a krími menekültek visszaköltözhessenek. Segítünk a, a roma közösségeknek is. És van még egy kérdés, egy probléma, ami nem az etnikai kisebbségek helyzetével függ össze, de azért rendkívül fontos. Arról, arra utalok, arról szeretnék most röviden beszélni, hogy eh, nagyon sok az olyan fogvatartót, akikkel szemben folyik egy eljárás, nyomozás. Eh, ők nem hagyhatják el a krímet, mert eh, őrizetben vannak. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Számos tényt ismerek, és nagyon aggályos az, amit tudunk. Valeri Lukovská asszony nevét talán ismerik, de sok más emberi jogi aktivistait is őrizetbe tartanak, és sokszor nem is tudjuk, hogy mi van belük. És van még egy súlyos probléma, az Európai Emberi Bíróság döntéseinek végrehajtása több ítéletet, döntést is hozott az Európai Emberjogi Bíróság. Különböző intézkedéseket kellene meghozni a nemzeti bíróságoknak, hogy érvényt szerezzenek az Európai Emberjogi Bíróság határozatainak. Például különböző atok intézkedéseket kellett volna meghozni, pont akkor, amikor sor került a krím megszállására, és ezért sok ügy lezáratlan maradt a krímben, nem sikerült az ukrán bíróságnak átadni az ügyeket, és egyszerűen sok az obstrukció, megakadályozzák az igazságszolgáltatás működését. sokszor kártérítési ügyekben is elakadnak az ügyek, és a panaszosok nem kapják meg a kártérítést, akkor sem, hogyha adott esetben megnyertek egy pert, és járna nekik a kártérítés. Ukrajna tehát nagyon sok problémával szembesül, és egyre több a nehézség napról napra, nehezebbé válik a helyzet. Nincs is időm arra, hogy minden problémára kitérjek. Most inkább arról szeretnék még röviden beszélni, hogy milyen segítségre számítunk az Európai Uniótól. Én most nem pénzügyi segítségre, támogatásra gondolok. Mi elsősorban erkölcsi segítséget szeretnénk kapni. Ezt az erkölcsi támogatást nem lehet pénzzel mérni, csak azt szeretnénk érezni azt, hogy hogy odafigyelnek ránk, hogy szolidárisak velünk Európában. És az európai államoknak és vezetőinek van egyfajta morális autoritása, és talán sikerül ezt érvényre jutatva nekünk is támogatást adni. A krími konfliktus csak úgy lehet megoldani, hogyha visszatér a Krím Ukrajna területi fennhatósága alá. Nem csak Európa számára jelent problémát az, ami a Krímen történt, hanem Oroszország számára is. Tulajdonképpen sok sokkal nagyobb tragédiává válhat mindez az egész a világ minden népe számára. Minden segítségre szükségünk van, és kérjük, hogy segítsenek az emberi jogi aktivistáknak, akik közül sokan elmenekültek, vagy börtönben vannak és az ilyen emberi aktivistákat védő ügyvédek közül már csak ketten-hárman maradtak, akik még mindig aktívak, és próbálják megvédeni ezeket az embereket. Nagyon nehéz a helyzet, mert először szembesülünk a például a belső menekültek problémájával egy országon belül. Nagyon sok a diszkrimináció, nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, hogy milyen súlyos repressziókkal szembesülünk keleti szomszédunk részéről. Például Görögország vagy Bulgária adhatnának hosszú tartózkodásra fejlősító vízumot. Mindenképp mindenképpen kollektív biztonsági rendszer keretein belül. De kérem, gondolják át, hogy mit lehetne még tenni az ukrajnai helyzet javítása érdekében. Amikor hónapokon keresztül egyre, egyre romlik a helyzet, akkor eljött az ideje, a konkrét cselekvés ideje, és hetek óta hangoztatjuk ezt mi nem fogunk visszavonulni és megtörni, de szükségünk van segítségre. És nagyon fontos, nagyon helyes az, hogy konzultálnak a civil szervezeteknek, sokkal jobb válaszokat kapnak tőlük, mint a hivatalaktól. Barátaim, fogjunk össze, hogyha így történik, akkor nem veszíthetünk, mondta egy híres írónk. Köszönjük szépen! Következő felszólalunk, Boris Szaharov, aki az új generációt képviseli, azt a generációt, amely csupa dinamizmus, az emberi jogokat képviselő szervezetnek, a Helsinki Centrumnak a vezetője, és az a belső menekültekre vonatkozó első törvény kidolgozásában is részt vett. Öné a szó, kérem számoljon be a tapasztalatairól. Hölgyeim és uraim, röviden szeretnék én is beszámolni az ukrán emberi jogi helyzetről, az antiterrorista fellépésekre és a megszállt területekre koncentrálnék kríme, a krímen belül és természetesen a belső menekültek, az idp jogaira is kitérnék. Egy diktátori rendszer ellen léptek fel korábban, és ez számunkra egyszerűen elfogadatlan, hiszen mi európai értékekért, az emberi jogokért szálltunk síkra, ezekkel tudtunk azonosulni. Most viszont rengeteg a az atrocitás, a Janukovics rendszer egyszerűen elnyomta a kisebbségeket. A saját teljes forradalmunk után azt láttuk, hogy agresszióval reagál mindenre Oroszország. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy Oroszország támogatta a Janukovics rendszert korábban is, és nagyon is megvan az alap arra, hogy Oroszország áll a majdani vérontás mögött is. Tulajdonképpen eh, a korábbi rendszer teljesen tönkrement, a krímet bekelebelezték, és eh, az orosz speciális erők azok, akik elindították ezt a háborút. Az új adminisztrációnak ugyan sikerült ezt az akut gazdasági és társadalmi válságot megoldani, de tulajdonképpen a nemzeti mm, gárdával közösen csak az önkéntesekre támaszkodva tudjuk valamilyen szinten tartani a, a sértetlenségünket. Május 25-én és a parlamenti választások is október 26-án most már megtartásra kerültek. A jogi rendszerünk kezd talpra állni, antikorrupciós törvényt indítottunk el, a a bels, belügyminisztériumot újra igyekszünk talpra állítani, és belső menekültügyi szakértőkkel is együtt dolgozunk. Nagyon nagy a szolidaritás, hiszen ennélkül nem is jutnánk előre. Egyébként az ukrán lakosság 77%-a támogatja a jogalkotási elképzeléseinket. A majdáni eseményekben résztvevők is teljes melszélességgel kiállnak mellettünk. A korrupció ellen fel kell lépni, viszont sajnos pontosan a korrupció az, ami aláássa az országunk előrejutását. Nagyon sok emberi jogsértés történik, sőt óriási a veszély is ezen a területen, hogy ezek fennmaradnak és ismétled, megismétlődnek.